és végre vessünk véget ennek a Daytoni korszaknak, és kezdjünk el egy európai korszakot ebben az országban. Thank you. Köszönöm, biztos úr. Egy állásfoglalási javaslat érkezett ezzel a témával kapcsolatban. Lezárom a vitát, a szavazás holnap délben lesz. Egy valóm van, a független képviselők részéről. E, Kovács Béla lesz a tagja az ITRE szakbizottságnak, illetve az arab félszigettel foglalkozó delegációnak. Hogyha semmilyen megjegyzés nem érkezik a jegyzőkönyvhöz, akkor azt elfogadottnak fogjuk tekinteni. Ezzel most lezárom a délutáni ülésszakot. 9 órakor kezdünk újra.